kérdés a pénzügyi szolgáltatások tárgyában, illetve az előrehadás hiánya tárgyában, a tanácsban és a bizottság késedelme bizonyos javaslatok elfogadása terén a címe ennek a naprendi pontnak. Mielőtt megkezdjük a vitát, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy kékkártyás kérdést nem lehet feltenni e naprendi pont tárgyalása során. Bózasszonynak adom meg a szót első körben 5 percre, parancsoljon. Köszönöm. E ciklus során pénzügyi szolgáltatási jogszabályok tömkelege érkezett a bizottságtól, az EMFMD-vel kezdve az Európai Felügyeleti Hatóság létrehozásáig több pénzügyi és piaci intézkedést, betétes befektetővédelem tárgyában a rezolúciós mechanizmus, ezek mind-mind elfogadásra várnak. Több mint 40 kezdeményezésről van szó, amelyeket vagy már elfogadtunk, vagy amelyek menetben vannak. Az ECON szakbizottság régóta kéri, hogy a pénzügyi jogszabályok tárgyában hatástudományok szülessenek, és figyelmezteti a bizottságot arra a vállalására, hogy költséghatékonysági elemzés is végez. Arányosság és hatékonyság tárgyában azon jogszabályok ügyében, amelyeket elfogadtunk a pénzügyi válság kezdete óta. Ezeket most kéne elindítani, és be kéne fejezni a ciklus végéig. Talán azt is tudják, biztos úr, hogy az Ekon Szakbizottság saját második vizsgálatát is elindította, és anyagot gyűjt jelenleg. A munka folyamatok ügyében két jellemző ragadható meg. Először is, hogy nagyon sok javaslatot a bizottság a, a vártnál lassabban dolgoz fel. Vannak persze elfogadható kifogások, ám tény az, hogy nagy kés, nagy csúszásban vannak például a rezolúciós mechanizmus ügyében, melyet a parlament követelt, Ugyanakkor már 2009-ben és az értékpapír törvény ügyében is késedelem tapasztalható. Persze nagyon sok jogi problémába ütköznek ezek a jogalkotási lépések, épp ezért volna fontos korán lépni, hogy a társjogalkotók is elkezdhessék a munkát. A második jellemző, hogy a parlament nagyon gyorsan és hatékonyan dolgozott, inputot adva az Európai Bizottságnak még a jogszabályalkotás előtt, illetve azt várja, hogy konzultációs válaszok szülessenek. Mi sokkal gyorsabban dolgozunk, mint a tanács. Így módon egyfajta csúszást tapasztalható, nagyon fontos javaslatok tárgyában, és ezek úgy tűnik nem nagyon jutnak majd a triológus szakaszába. Ezen túl a konszenzus hiánya is érzékelhető a tanácsban. A tanács ö, elégeti az időt, úgymond a MIFID, a befektetővédelem és az állampapír jogszabályok tekintetében itt a parlamentben. Itt, itt mi az időt takarítjuk meg, ők meg az időt pazarolják a tanácsban. Fontos tehát, hogy előrelépés szülessen, és a trilógus elkezdődhessen mielőbb. Ugyanakkor figyelmeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy vizsgálják meg a parlament álláspontját, mert nem fogunk engedni azon szokásos érvelésnek, hogy a tanácsban nagyon billenékeny az egyensúly, ezért a parlamentnek kéne engednie. Tehát minél inkább látjuk a, par, a tanács bizonytalanságát, annál inkább ragaszkodunk az általunk elfoglalt álláspontokhoz. Az ECON koordinátorok ülésén tegnap konszenzus született arról, hogy nem engedjük felhígítani az álláspontunkat, annak ellenére, hogy választások előtt állunk. Szeretnénk továbbvinni minden téma dossziét, és elsorvosabban szeretnénk elfogadatni ezeket a javaslatokat, amelyek most az asztalon vannak. Értem, hogy a prioritásra szükség van, rangsorolni kell a témákat, hiszen ha mindent egyszer akarunk elérni, akkor esetleg semmit sem érthetünk el, és a ciklus végéig rangsorolni kell témákat, ám a tanácstól azt várjuk, hogy amíg függőben lévő javaslatokra reagáljanak, és a lehetőleg többet elfogadják a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt. A bankunió prioritás a stabilitás szempontjából, a bankok és az államok szempontjából is. Ezért kérjük, hogy a bizottság illetve az, el, az egységes rezolúciós mechanizmus ügyében döntést hozzon. A banki oldalon a tőkekövetelmények és a bankmentés szabályai tekintetében azt kérjük, hogy a Likenen csoport ajánlásait a bankstruktúra szerkezetváltás ügyében kísérjék figyelemmel. És hiányzik ugyanakkor egy, egy láncszem az állampapír, államkötvény irányelv végrehajtásában. A, lit, a belépő litván elnökségtől kérem, hogy lássák, hogy nagyon sok állampolgárnak az alap a bankszámla megnyitás lehetősége nagy prioritás az állampolgárok számára. Nem csak a nagy biznisz, a nagy vállalatok érdekeit kell figyelnünk, hanem a társadalomban élő minden személy számára hozzáférés kell biztosítani a modern élet e fontos tényezőjéhez, a bankszámlához. Ha ezt a tanács mint félre söpörné, az megengedhetetlen lenne. Ez szinte kötelezően meglépendő feladat. Grazie. Köszönöm szépen. És akkor most a tanács nevében szeretném Clayton. Miniszter, asszonynak megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehetek a mai vitában, és különösen, hogy néhány szempontot majd tisztázni tudok. És ezzel szerintem mindannyian tovább tudunk lépni az együttműködés ezen a területén. Először is nem tudnék egyetérteni az alapvető indokával a kérdésnek valóban eh, történtek késedelmek a pénzügyi szolgáltatások eh, tekintetében, de a tanács komoly előrelépéseket tesz igen bonyolult eh, tárgyalások mentén, trilógusok mentén. És külön prioritást adtunk a bankszektort érintő jogalkotási anyagoknak, ami aláhúzza ezen ágazat fontosságát, és hogy minél szorosabb kapcsolatot teremtsünk a bank ágazat és az államadóság között. A pénzügyi szolgáltatások területén néhány hónappal ezelőtt történtek előrelépések, például politikai megállapodás történt két alapvető építő elem tekintetében a bankágazatban, a bankunió irányában, a felügyeleti csomag, valamint a tőkekövetelményi irányelv és rendelet megszületett, és többször is utaltam már ezen jogalkotási anyagok jelentőségére, ezek kulcsfontosságú prioritást jelentettek számunkra az elnökségünk programja elejétől fogva. Az Európai Parlament az SSM csomagról a szavazást szeptemberig halasztotta. Remélem, hogy ez a változás nem fogja akadályozni a munka befejezését. Az elkövetkezendő napokban elfogadásra kerül egy másik csomag, a tárgyalások meglehetősen hosszúra nyúltak, és bonyolultak voltak áprilisban a jelzálog csomagról is döntés született, itt új szabályok kerülnek bevezetésre Európa szerte. Remélem ez az irányelv első olvasatban elfogadásra kerül a parlamenten belül, és a 2011-es közös politikai nyilatkozat feltételeinek megfelelően. Ezen kívül politikai megállapodás történt nemrégiben az átláthatósági irány elvről is. Itt elsősorban a KKV kötvénykibocsátásokat érinti ez a kérdés, és itt ezen anyag kapcsán kiváló volt az együttműködés más anyagokban is egyébként a parlamenten. Néhány problémát azonban szeretnék megemlíteni. Körülbelül 20 jogalkotási javaslat van jelenleg az asztalon, és ugyan egyes esetekben megállapodásra jutottunk, más javaslatok még mindig függőben vannak. Barnier biztos úr is a közelmúltban említette, hogy nincs értelme új javaslatokat kiadni. Ebben igaza van tekintettel a körülményekre, Ugyanakkor a bizottság javaslatai, a parlament módos, módosításai további munkát feltételeznek, vitákat és tárgyalásokat, annak érdekében, hogy ezeken finomítsunk és e tekintetben a tagállamok kormányainak szakértelmére is támaszkodunk. A fő célkitűzésünk, hogy magas színvonalú jogalkotást végezzünk, ami valóban hatékony és a gyakorlatban is megvalósítható, Nyilván a gyorsaság fontos, de ez, ennek oltára nem esett áldozatul a hatékonyság és a minőség. A MIFID-re szeretnék, a MIFID felülvizsgálatára szeretnék külön utalni, ez az egyik sarkköve a G20-ak döntésével kapcsolatosan a pénzügyi szektorban. A MIFID-et úgy kell kiigazítani, hogy az tükrözze a technológia fejlődését és a pénzügyi ágazatban történő innovációt, és nagyon fontos, hogy ezt a munkát jól végezzük el. A tanács nagyon keményen dolgozott azon, hogy egy kiegyensúlyozott szöveg szülesen, de természetesen ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. További példa, a betét biztosítási rendszerek példája. Itt a hitelintézetek, bankok szanálására, megmentésére vonatkozó javaslatokat is szeretném megemlíteni, és a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy ezek külön alapot képezzenek, vagy egy-egy alapot. A DGS javaslat is vonatkozik mindez. E tekintetben a parlament első olvasatban 2012. februárjában szavazott, és a tanács is részt vett a trilógus tárgyalásaiban. A befektetői kártalanítási rendszerekkel kapcsolatosan ez ezzel kapcsolatosan a tárgyalások még váratnak magukra, hiszen meg kell állapodni ebben az anyagban. Az átláthatóság kettő csomag esetében fontos hangsúlyozni, hogy a biztosítási ágazat elsősorban a kockázat alapú módszerekre támaszkodik, és ezzel kapcsolatosan meg kell várni az előzetes hatásvizsgálatot, amiről tavaly döntött a parlament és a tanács. Összességében szerintem komoly előrelépés történt, természetesen mindig van tere a tovább lépésnek, a fejlesztésnek, és remélem, hogy a parlament is ennek szellemében jár majd el. És ami a jövőt illeti, remélem, hogy egy általános megközelítésben meg tudunk állapodni. A bankok megmentési és szanálási csomagja kapcsán, valamint a lakossági hiteltermékek kapcsán. A egységes szanálási mechanizmusról remélhetőleg a parlament még a ciklus lejárta előtt dönteni tud. Reméltük egyébként, hogy a piaci visszaélésekre vonatkozó rendelet kapcsán is megállapodásra jutunk. A javaslatok, illetve a kilátások Egyelőre azonban nem túl biztatóak, hiszen eh, a holnapi trilógus a parlament eh, lemondta, és eh, tovább lépve általános megközelítést szeretnénk elérni és megkezdeni a tárgyalásokat a parlamenttel minél előbb. Ezen kívül más anyagokkal kapcsolatban is folytatjuk a munkát, például az, az utcit kapcsán a pénzmosás elleni jogszabályok kapcsán is, és ezek a célkitűzések szerintem elérhetőek. Ehhez természetesen számítunk a bizottság és a parlament támogatására, a konstruktív együttműködésére, hogy elfogadható kompromisszum szülessen. Lezárásképpen pedig nem fogadom el, hogy nem történt előrelépés a pénzforgalmi szolgáltatások területén. Pont ellenkezőleg ebben az anyagban komoly előrelépés történt mégpedig elég összetett és részletes munkát végeztünk. Itt elsősorban a minőségre törekszünk, és ez bizony időigényes. A parlamentnek is van ebben természetesen szerepe, és várom az önök javaslatait, hogy hogyan járjunk el az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. A Következő szóló Bárnyé biztos úr, parancsoljon. Köszönöm. Elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is Sharon Borznak szeretnék köszönetet mondani, és az Econ szakbizottságnak ezért a szobadi kérdésért. Elnök asszony, három öt éve kezdődött a pénzügyi válság, több mint három éve állt fel ez a parlament. Európát is utolérte az Amerikából indult válság, és még messze nincs vége. Mai napig érezzük a hatásait. 2013-ban azt kell megvizsgálnunk, hogy az eddigi lépéseink szervezetőek voltak-e, mit tettünk eddig, milyen hatással járt, és nyugodtan végig kell gondolni, hogy hogyan tovább, a jelenlegi gazdaság és társadalmi viszonyokat figyelembe véve. Hogyan tudunk még többet tenni? Köszönöm még egyszer tehát, hogy eh, alkalmat adnak arra, hogy beszélhetek eh, erről a kérdésről, főként eh, Lucinda Creighton jelenlétében. Köszönettel tartozunk az ír elnökségnek, Michael Noonan eh, miniszter úr csapatának is, aki nagy eltökéltséggel és hozzáértéssel eh, dolgozik ezeken a kérdéseken. Együtt eh, fogtunk neki ennek a munkának, több mint három évvel ezelőtt. Egy olyan napi rendet tűztünk ki magunk elé, Sharon Bowles említette, hogy jogszabályok áradata, áradatáról beszélt. Hát mondjuk úgy, hogy soha nem látott mértékű pénzügyi szabályozásnak láttunk neki. Ezt a dokumentumot biztos ismerik, ezt a State of Play, a dolgok állása című dokumentumot, hogy mi hogyan áll, mi van mögöttünk, mi van előttünk. Miért? Tehetik fejből a kérdést. Azért, mert a pénzügyi válságnak vannak okai, kiváltó okai, Elsősorban a globális szintű szabályozás hiánya, a pénzpiaci felügyelet, megfelelő pénzpiaci felügyelet hiánya. A bankároknak mindent lehetett, minden szabad volt, eh, elképesztő prémiumokat kaphattak, ami nyilván a kockázat vállalásra ösztönözte őket, alultőkésített eh, likviditás hiányos eh, bankokról beszéltünk, csak hogy egy-két példát villancsak fel. Éppen ezért ahogy azt a G20-ak is kérték, globális és európai szinten is minden szereplőt, terméket, ágazatot újra szabályozunk, nem szabad, hogy bármelyikük is kibújjon a szabályozási háló lyukain, és ez a közös célunk, hiszen ezt várják tőlünk, és nincs itt az ideje még annak, hogy hátradőjünk, nem lehetünk fáradtak, nem lehetünk kimerültek, tovább kell menni a megkezdett úton, ahogy a Sharon Boss helyesen mondta, ehhez kell az eltökéltség, pragmatizmus e, mindannyiunk részéről. Az elkövetkezendő hat hónapban mik a prioritások? Bankunió elsőként, Lucinda Creighton beszélt erről, remélhetőleg eh, minél nagyon mm, gyorsan le tudjuk eh, eh, zárni majd a bank szanálási tervekről szóló új jogszabályt. Egy évvel ezelőtt nyújtottuk be a javaslatot. A június 21-i ECOFIN tanácson remélhetőleg kialakul egy közös álláspont, és ezt követően a három intézmény parlamenttel együtt el tudja kezdeni az érdemi háromoldalú tárgyalásokat. Ez lesz az utolsó darabja ennek a bank eh, eh, szanálási Bank Resolution csomagnak jövő héten a következendő napokban eh, fogjuk kidolgozni az utolsó részleteinek az egységes európai bank szanálási programnak. Nyilván majd a litván elnökségre vár ennek a befejezése. Peter Zimannal tárgyaltunk, egyeztettünk a betét garancia eh, alapról, betét garancia programról, ami szintén fontos összetevője eh, ennek a csomagnak, hogy a betéteseket eh, védjük. Második terület, amiről beszélni kell, ez a megelőző, a megelőző intézkedések csomagja, ha úgy tetszik. A miniszterasszony beszélt egy szövegről, ami eh, számomra nagyon fontos, ez a pénzmosás eh, elleni harc, illetve a szervezetbűnözésből származó bevételek elleni eh, harc. Fontos, hogy kötelező érvényű megelőző intézkedéseket hozzunk, hogy még egyszer ne fordulhasson elő, hogy ilyen válság felkészületlen ér bennünket, illetve ott vannak ezek a azok az intézkedések, amelyek megpróbálják jóvá tenni a kárt. Itt van például a MIFID, amiről a tárgyalások jól haladnak a tanácsban. Az ír elnökség alatt közelébe érhetünk a megoldásnak, a dosszé lezárásának. Eh, és a litván elnökség befejezheti a trialógust. A piaci visszaélések a következő dosszié, a MIFID-del párhuzamosan halad ez az eh, anyag, az omnibus rendelet is eh, jól halad, a kiegészítő tanulmányok készülnek, amelyeket kértünk önökkel együtt. Az európai nyugdíj alap és nyugdíj alap felügyelet témája is ide tartozik. A reaktív és a preventív intézkedésekről beszéltünk, van azonban szükség egy másik fajta szabályozásra is, ez a pro-growth, proaktív, pro-dinamikus, tehát növekedéspárti intézkedésekre gondolok, amelyek segítik, hogy a válságból való kilábalást, a gazdasági pályára állást segítsük. Például a kockázati tőke útlevél, vagy a, például a szociális beruházás ösztönző program, vagy a crowdfunding program, csak, hogy csak egy párat villancsak fel ebből. A banki átláthatóság programja szintén, illetve a hosszú távú finanszírozásra vonatkozó zöld könyv, amely számomra különösen kedves téma. Fontos, hogy ne Eh, improvizáljunk, annak ellenére, hogy gyorsan kell eh, eljárnunk. Fontos, hogy intelligens, okos, felkészült intézkedéseket eh, hozzunk. Ehhez mm, fontos, hogy megfelelő alapos hatásnormányokat végezzünk is. Bózasszony, itt az ideje állnak, hogy egy globálisabb ilyen tanulmányt is készítsünk. Mielőtt elfogadjuk a végső szöveget, hiszen ön is láthatta, hogy az eredeti javaslathoz képest rengeteget változnak ezek a jogszabály szövegek, de lassan beérünk a munkánk gyümölcse, ahogy azt felsoroltam. Ezért érdemes lenne egy globális hatástanulmányt végezni, hogy mindezek az új szabályok összességében milyen hatással vannak a gazdaságra, a pénzpiacokra. Szerintem érdemes lenne az összes szövegről egy ilyen globális elemzést készíteni hogy a gazdasági pénzügyi szabályozás milyen hatása jár. Az Európai Parlament sokat tett annak érdekében, hogy javítsunk az eredeti javaslatokon, hogy konszolidált szöveg álljon elő. Még két dologra reagálnék, amelyet Sharon Bowles említett konkrétan. Az egyik a az állampapírok, illetve a magánpapírok, értékpapírok vonatkozó szabályozás, a nemzeti értékpapírokra vonatkozó szabályokat átvilágítottuk, és fontosnak tartottuk, hogy ezt megtegyük, mielőtt a javaslatunkat benyújtjuk. Az értékpapírokra vonatkozó jogi kérdésekről egy nyílt konzultációt folytatunk, kezdtünk mi 2011-ben, illetve eh, a, ugyanezt el kellett a hatástanulmányokat végezni a kölcsönökre, eh, illetve a banki kölcsönökre, illetve a nyugdíj a nyugdíj eh, előtakarékossági termékekre is. A második megjegyzésem a, a PSD javaslat, ez a pénzforgalmi szabályozás, mint a mobil fizetés, a kártyás fizetés, az internetes fizetés, mind-mind ide tartozik. 2007-ről van egy irányelvünk, amely sajnálatos módon a megváltozott helyzethez nem felel meg. 2012-ben egy zöld könyvet adtunk ki, nyílt konzultációt kezdtünk a mobiltelefonos, internetes és kártyás fizetés témájában. Nagyon hasznosnak bizonyult eh, ez. Az ECON és az IMCO szakbizottságok véleményét természetesen figyelembe vettük, akik állásfoglalást adtak ki eh, ezzel kapcsolatban. A fizetési piacokat, pénzforgalmi piacokat eh, szabályozó javaslatunk nem, sokára elkészül, a hatástanulmány is elkészült, egy ilyen csomagot július közepére, tehát jövő hónapban tervezünk elfogadni, benyújtani, amelynek e, e, az irányelv alapján alakul majd a, a PSD-nek a, a hatája. Nagy eltökéltséggel ezt látunk neki ennek a feladatnak, de nem akarunk improvizálni, hogy valóban alapos munkát végezzünk. Ez lenne tehát röviden az összefoglaló. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakciók nevében felszólaló képviselők kapják meg a szót. Hogy emlékeztesek mindenkit arra, hogy a kékkártyás rendszer most nem működik, tehát nem lesz spontán felszólalás sem. A néppárt nevében Kozez úr kap négy percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a tanács képviselőjét, biztos urat. A parlament nem a tanács ellensége. Még csak nem is versenytársa, miniszter asszony. A tanácssal együtt társjogalkotók vagyunk, egyenlő jogú társjogalkotók. És pontosan ezen minőségünkben tesszük fel a kérdést, hogy miért ez a késedelem az elengedhetetlen jogszabályok elfogadásában. Az Európai Bizottságnak eh, az Európai Unió válságnak közepette javaslatokat kellett eh, benyújtania az Európai Bizottság, illetve bármilyen biztos minden munkát elvégzett, ami szükséges. A rendelkezésükre álló eszközöket megragadták, ezért köszönettel eh, tartozunk. Tudjuk, hogy választások lesznek, eh, az Európai Bizottság is megújul, így nehéz lesz lezárni a munkát. De igazából a baj az, hogy a parlament elvégezte a munkáját, azonban a tanács blokkolja a folyamatokat. A tanács sokat dolgozik, jól dolgozik. A parlament is bebizonyította, hogy mire képes. Nem akarok most hosszú listát végig, hosszú nem menni, hogy melyik szövegekről van szó, amelyek tekintetében pat helyzet alakult ki a tanácsban, de szeretném hangsúlyozni, hogy katasztrofális következménye lehet a jelenlegi helyzetnek. Először is az intézmények viszonyát mérkezheti ez meg. Még egyszer mondom, egyenlőjogú társjogalkotók vagyunk a tanács és a e, parlament. A lojális együttműködés elvétre fittyet hány a tanács, ha nem tudnak megegyezni a tanácsban, miközben itt a parlamentben az összes tagállam, az összes a politikai szintér minden képviselője jelen van, hogy mégis meg tudtunk állapodni. Konszenzusra tudtunk jutni a tanács, erre képtelen. Még mindig dúl a válság, az állam és kormányfők azonban úgy tűnik, hogy padhelyzetben vannak ez ügyben. Az Európai Unió így nem tud reagálni, és kialakul ez a kép, hogy képtelenek vagyunk, tehetetlenek vagyunk ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból, egy működőképes modell kell. Úgy tűnik, hogy a közösségi modell nem működik. Éppen ezért a tanács jó lenne, hogyha most már felülne a feladathoz, és tenni a dolgát. A jogalkotási padhelyzet jog, a jogbiztonság teljes hiányához vezet. A beruházók, az egész ágazat így bajban van. Így nem lehet élni, hogy állandóan azt várjuk, hogy végre megszülessenek a döntések, és a lobbisták persze hozzájutnak olyan dokumentumokhoz, amikhez mi sem. Mindenki arra vár, hogy hogy alakul a helyzet. Pat helyzet a tanácsban, ez teljesen felelőtlen, és az euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet, akik itt e, házfalai között is így tökét kovácsolhatnak ebből. Az európai szabályok hiánya a, finanszi, a gazdasági, a reálgazdaság finanszírozását lehetetleníti el. A tanácsnak össze kell szednie magát végre. Én csak a tolmácsolást hallgattam, de biztos vagyok benne, hogy a tolmácsok helyesen mondták, amikor a miniszterasszony erről beszélt, hogy a apró kis nüansznyi fiatal, apró kis nüansznyi kis részletekről van csak szó. Miniszterasszony, jó lenne, hogyha az emberek nem csak azt látnák, hogy nagy fekete autóban érkeznek az állam és kormányfők a tanács épületébe, udvarába, e, vilognak a vakuk, és aztán utána semmiről nem tudnak a vacsora mellett e, megállapodni. Ez nem megy, ez így nem megy tovább. Ennek véget kell vetni. E, óriási kárt okoznak ezzel. A ciprusi válság is megmutatta, hogy mekkora fiaskó ez. Éppen ezért valamit tenni kell, hogy hatékonyabbak legyenek a csúcsok, csak pár hónapunk marad. Európa arculatát tesszük így tönkre, nyakunkon a választások, tegyünk valamit, azt várjuk a tanástól, hogy tegye meg azt, amit Európa vár tőle. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Ferreira asszony két percben. Ma angolul fogok szólni, biztos úr, tisztelt miniszterasszony. A bank és, bank és pénzügyi szolgáltatás volt a válság középpontjában, és a jelenleg zajló reformok mindenféleképpen előfeltételét jelentik a válság lezárásának, ah- ahhoz kell, hogy elvezessen, hogy a növekedés ismét beinduljon. Most azonban valamit le kell tenni az asztalra. Konkrét eredményekkel kell szolgálnunk az állampolgárok számára. Rengeteg munkába kezdtünk, de ezt le is kell zárnunk, valamit le kell tennünk az asztalra. A tanácsot és a bizottságot éppen ezért erre szólítjuk fel. Üdvözöljük Barnier biztos úr szavait, azzal kapcsolatosan, hogy a pénzügyi és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos joganyagok minél előbb lezáruljanak, az egységes mechanizmusok, a banki struktúrák, az értékpapír irányelv, és sorolhatnám még, de mindenféleképpen nyomást kell gyakorolni a tanácsra is, hogy minél gyorsabban lépjen olyan kulcsfontosságú anyagokban, amelyekről a parlament már állásfoglalást alakított ki, és már várja, hogy megkezdődjenek a tárgyalások a tanácssal. Beszélhetünk itt a betétbiztosítási rendszerekről. Én elfogadom, amit miniszterasszony mondott, de ez az anyag már február óta, 2012 februárja óta áll, és még mindig a tanács döntésére vár, annak ellenére, hogy a tanács már kulcsfontosságú prioritásnak fogalmazta meg ezt az anyagot. A MIFID-del kapcsolatosan alá kell húzni, hogy felgyorsuljon a munka ezzel kapcsolatosan, és minél inkább előrelépjünk a bankunió útján, hiszen ez a jövő szempontjából alapvetően meghatározó a bankok számára egységes szabályrendszert kell kialakítani a tőkekövetelmények tekintetében, és az alapvető feltétele a bankuniónak. A stabilitás, az adófizetők és a betétesek védelme mindenféleképpen egy egységes európai betét biztosítási mechanizmussal kell, hogy kiegészüljön, és ehhez egy egységes szanálási eljárás is kell, hogy kapcsolódjon, a bankok csődje kapcsán a követendő lépéseket tovább kell finomítani a betétesek védelme érdekében. Végezetül a parlament mindig is felelősen állt ahhoz, hogy időben leszállítsa úgymond az eredményeket, és a különböző pénzügyi mechanizmusok kapcsán megemlítendő, hogy óriási késedelemben vagyunk, és a tanácsra várunk a DGE, tehát a betétbiztosítási alapok, a MIFID és egy sor egyéb joganyag alap kapcsán várjuk a munka lezárását, úgyhogy kérem, ne csak nyilatkozatokat halljunk, hanem konkrét lépéseket szeretnénk látni, miniszterasszony, és kérem, hogy ön is tegye meg mindent annak érdekében, hogy felgyorsítsa ezeket a folyamatokat. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Gigold úr két percben kap szót. Köszönöm. Képviselőtársak, biztos úr, elnökasszony, nagyon világosan kell fogalmaznunk. Felsorolhatjuk ismét a témadossziékat, amelyeket nem tárgyalt még a tanács, és nagyra értékelném, hogyha közvetlen eszmecserére kerülne sor. A lista nagyon világos, magáért beszél. Senki sem tagadhatja, hogy gond van itt, hiszen a bizottság egy, gyorsan egy listát adott létre a, a, a szükséges javaslatokról, és ezek nagyon sokat a tanács nem vett napi rendjére. Szerintem ez nem az ír elnökség felelőssége. Az ír elnökség jó munkát végez. Úgyhogy ne értse félre bíráló szavaimat. Ám azért attól hogy ön jól dolgozik, attól nem szabad még megtagadnunk a valóságot. A valóság pedig az, hogy nem sikerült konszenzust kidolgozni és közös álláspontot egy sor témában. És ez mit jelent a mi szempontunkból? Nos, ahhoz, hogy ne kockáztassuk Európa jó hírnevét, ehhez munkamódszert kell változtatni. Ne az, az adott tagállamok ö, vállalatai és ipar ö, lobbyát kell meghallgatni, és kormányközi módon dolgozni, hanem el kell kezdeni szavazni, nem árnyék szavazással, amíg valamiféle egyensúly jön létre, hanem tényleges szavazás kell, hogy létrejöjjön, hogyha nem tudunk gyorsan haladni. Egy igazi európai módszertan mentén kell haladni, ezt várják tőlünk az állampolgárok. És ami nem elfogadható, az az, hogy a litván, belépő litván elnökség a parlamenttől most azt kéri, hogy segítsen rangsorolni. Ez azt jelenteni, hogy fontos fogyasztóvédelmi kérdések, például a PRIPS ugye Jusszics 5, azok csak úgy, később kerülnek a jogalkotási csatornába. Tehát a kérdés, igazi kérdés az, hogy a, a tanács hogyan változtat munkamódszerén ahhoz, hogy konszenzust hozzanak létre, vagy legalábbis világos álláspontokat azokban a égetően fontos témákban, amelyek az asztalon vannak, és amelyek az állampolgárok igényét követik. Ez a kérdés önökhöz. Hozzanak megoldást ne a tagadás, ne tagadják a problémát, fogadják el, hogy gond van, reagáljanak erre. És az elnökség, a soros elnökség, a tapasztalata és az eddig folytatott jó munkája és struktúrája alapján támaszkodva ezekre, javasoljon megoldás ezekre a problémákra. Az nem elfogadható, hogy a pénzügyi szolgáltatások témáját nem zárjuk be, nem zárjuk le ezen ciklus alatt. Ez nem elfogadható alternatíva. E Köszönöm az ECR frakció nevében, Swinburne asszony másfél percben következik. Köszönöm elnök asszony jogalkotóknak fel kellett lépni a válságban annak érdekében, hogy a tőkeáramlás az Európai Unióba és Unióból fennmaradjon, ez fontos a gazdaság számára, illetve hogy az EU-s cégek be, a külföldi befektetők bízzanak. Ugyanakkor a hiányos jogszabály senkinek sem jó, ez bizonytalansághoz vezet és elrettentő cégek és egyéni befektetők számára. A globális derivatívák a Pittsburghi G20 csúcs óta a munkánk alapját képezik, ugyanakkor késésben vegyünk, egyre távolabb kerülünk attól, attól, hogy a vállalásainkat teljesítsük. Itt van például a MIFID kiváló példája ennek. Le kell zárni időben a jogszabály alkotást. Például a CSDR dosszié szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy a 2015-re tervezett programot végre tudjuk hajtani. Ezt az Európai Parlament, az ágazat is támogatja, ugyanakkor a tanácsban elakadt az ügy. Fontos, hogy a bankszanálási program is végre megszülessen, ez, ez elengedhetetlen. A CCP-k és a CSD-k szintén ezt követelik tőlünk. A jogbiztonság hiánya, a bizalom hiánya az, amit ez okoz és az emberek sem bíznak így már Európában, és abban, hogy egy biztonságosabb, működőképesebb rendszer tudunk építeni. Inkább kevesebbet vállaljunk, de amit vállalunk, azt hajtsuk végre. Köszönöm. Az EFD frakció nevében Blum úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én némileg együtt érzek a tanácssal e tekintetben ugyanis önök a lehetetlenre vállalkoznak, és a parlament is gyakorlatilag erre kényszeríti önnek, önöket. És most röviden, mint ahogy a közgazdaságtanban is ismert, a pénzügyi szolgáltatások szabályozásához a piac tökéletes ismeretére van szükség, ami szinte lehetetlen. És gyakran ebbe a hibába esünk, hogy a szerződéses jog szabadságát tartjuk tiszteletben, tehát hogy a betétesek, a magánszemélyek bárkivel, bármely bankárral vagy befektető társasággal szerződhetnek, és ebből valamiféle garanciát is feltételeznek. A lakossági bankok gyakorlatilag a szabályozások mögé bújnak, és gyakorlatilag emiatt ússzák meg a börtönt. És ennek az összeesküvésnek önök is a részei. Egy kicsikét lépjünk félre az előíró normatív jellegű szabályoktól, és vegyük figyelembe a dolgok természetes alakulását. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Klute képviselő kap szót. Köszönöm. Képviselőtársak ha helyben állampolgárokkal, választókkal beszélgetünk, mindig azt kérdezik, hogy ötödik évét éljük a válságnak, mit tettek a politikusok annak érdekében, hogy végre öt év után kilábaljunk ebből a válságból. Hát igen, és akkor lehet arra utalni, hogy az Európai Parlamentben tucatjával dolgozunk fel az intézkedéseket, jogszabályokat. Az Európai Parlament nagyon sok tekintetben, bár, bár különbözhetnek a politikai nézetek, mégis egységesen igyekszik az állampolgárok igényének megfelelni, és az égető problémákra megoldásokat kidolgozni aztán az állampolgárok viszont nem értik, hogy akkor miért nem érkezett meg hozzájuk mindez a jó hír. És akkor azt kell mondjuk, igen, hát a parlamentben kidolgozott megoldások elakadtak a tanácsban jó részt. Szerintem olyan probléma ez, amelyet sürgősen meg kell oldanunk. Talán ez a késlekedés, amelyel szembe kell néznünk, és amelyel ma reggel, amelyről ma reggel beszélünk, talán összefügg azzal, hogy nem igen látható át a tanács munkamedszere. Ha a tanács munkája átláthatóbb volna, akkor talán eh, megragadhatóak volnának a késedelem okai is. Ezeket lehetne, lehetne tálalni, bemutatni az állampolgároknak, lámlám, mi az oka annak, hogy nem valósulnak meg azok a jogszabályok, mi a, a mélyebb oka annak a késedelemnek, amelyet tapasztalniuk kell. Remélem, hogy mindezek fényében jó és gyors megoldás születik, és jó lenne szempontból, hogy a még nyitváló témadossziék egy ciklus végéig lezárásra kerülnének, és végre cselekvések történnének. Köszönöm. Grazie. La parola al commissario Barnier. Köszönöm, Barnier biztos úr, a szó ismét. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Nem akarom megismételni, amit már elmondtam, csak elmondani két dolgot, megerősíteni két pontot. Az én kabinettem, a hozzám tartozó főigazgatóság korlátozott számú, de nagyon rátermet és eltökélt szakembert akar. Az Európai Bizottságnak igazából az a feladat, hogy stratégiákat gyártsunk, nyújtsunk be, hogy könnyítsük a miniszterek tanácsának munkáját, ahol rendszeresen részt az üléseken, illetve a parlament munkáját, anélkül, hogy a parlament önállóságát, autonómiáját sértenénk. Tehát ha hasznos közvetítőként működjünk közre, például a háromoldalú megbeszéléseken, az úgynevezett dialóguson. Minden törünk tehetőt megteszünk, de nagyon fontos, hogy befejezzük azt, amit elkezdtünk. Ez a pénzügyi stabilitás elengedhetetlen előfeltétele. Ez etikai, erkölcsi kérdés is igazából. A reálgazdaságot kell, hogy szolgáljuk ezekkel az intézkedésekkel. Pontosan ezt tesszük. A hitelesség kérdése is az Európai Tanács, a G20-ak, az európai intézmények számára. Fontos, hogyha azt mondjuk, hogy e, teszünk valamit, akkor az valóban történjen meg, különben hitelünket e, vesztjük. A második megjegyzésem Swinburne asszony vetette fel ezt a kérdést. A level playing field, tehát az egyenlő verseny feltételek kérdése. Ez egy igazi globális válság, bár Eh, az államadóság válság elsősorban eh, Amerikát, eh, elsősorban elnézést Európát érte utol, Amerikából indult a válság, de hát tudjuk, hogy főként a pénzügyi szektor igazából globális. A G20-ak határozták meg azt a napjelenet, amit mi követünk. A pénzügyi tranzakciók 80%-a transatlanti jellegű, Amerika és Európa között bonyolódik, mindenkinek megvannak a saját szabályai, szabályozása, ugyanazt a menetrendet vagy munkatervet követjük. Fontos, hogy kilakultsuk ezt a level playing fieldet, ezeket az egyenlő versenyszabályokat, a Amerikával és természetesen ázsiai partnerekkel szemben. Még egyszer biztosítottam önöket arról, hogy eltökélt ezen fog dolgozni az Európai Bizottság. Köszönöm szépen. Creighton miniszter asszony a Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az EU legfontosabb prioritása az, hogy egy fent fenntartható és munkahelyeket teremtő gazdaság pályára álljunk, ez mindannyiunk közös célja. Ahhoz, hogy ebben sikerrel járjunk, egy célt elérjük, ehhez aktív részvételre van szükség és partneri viszonyra minden intézmény között. A bizottság, a parlament és a tanács háromszögében is, és közvetlenül a, a tagállamokkal is. A jogszabályalkotás közös erőfeszítés minden intézményt bekapcsolva, és ez nagyon érzékeny kompromisszumok tárgya lehet, amelyet nagyon nehéz sokszor elérni. Higgyék el nekem, aki öt és fél hónapot töltöttem a elnökségi széken, és sokszor nagyon fájdalmas, nehéz munka ez. Az intézményeken belül is, meg intézmény közi szinten is kialakítani ezek a kompromisszumokat. Úgyhogy a, a gördülékeny, konstruktív együttműködés a kulcsa ezen kitűzött célok, vágyott célok elérésének. Ez, ezt, ezek a célokat mindenki osztja. A mi prioritásaink alapján arra törekedtünk, hogy az újonnan felmerülő égető igényekre is reflektáljunk, amelyek a válságból adódnak, illetve a már régóta fennálló szerkezetváltási igényekre is reagáljunk, ahol is a szakpolitika készítői az azonnali igényeken túl tekintve is kell, hogy reagáljanak a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás bővítés érdekében. Jó tapasztalataink vannak, és a parlamenttel és a bizottsággal együttműködésben a pénzügyi szolgáltatások fontos céljai elérésében, és tovább is keményen dolgozunk ezen témadossziékon. Már most is együttműködünk a belépő litván elnökségbeli kollégáinkkal, ezt önök is bizonyal, önök is, annak érdekében, hogy kontinuitás maradjon, álljon fenn a még fennálló kérdések rendezésében a tanács körében. Tudom, hogy Michael Nunen kollégám az ír kormányban az ECON szakbizottság vendége lesz június 24-én, egyfajta zárszámadást adva az elnökség részéről, és ez jó alkalom lesz arra is, hogy áttekintsük azt az igen jelentős előrelépést is, amely egy sor témában megtörtént, és amelyekről részletesebben szóltam a bevezetőmben. Arról azt garantálhatom a parlamentnek, hogy továbbra is megteszünk mindent, ami erőnkben áll, hogy a pénzügyi szolgáltatási napirendet tovább vigyük a 2013-as év fennálló részében is, és biztosítsuk azt, hogy fenntartott legyen az a lendület, amely szerintem legalábbis, amely sebességet elértünk az elmúlt hónapokban, és amelyről beszéltem a bevezetőmben is, mármint a lendület sebességéről. És végül szeretném megköszönni Sharon Bowles-nak és az Econ szakbizottságnak különösen a, a kiváló együttműködést. Szerintem nagyon sokra, sokat elértünk, és azt is szeretném megköszönni, hogy Michel Barnier úr és csapata az Európai Bizottságban kiváló együttműködés adott lehetőséget. Ez nem volt mindig könnyű, ám szerintem sokat léptünk előre, persze van még tennivaló, erről önök kimerítően beszéltek az imént, és szerintem mindannyian azt reméljük a saját intézményeinkben, hogy megkettőzött erőfeszítéssel végül is egy konstruktív együttműködési módszertan alapján a következő hónapokban elérjük mindazokat a közös célkitűzéseket, melyek nagyon fontosak, különös tekintettel az Európai Uniós parlamenti választásokra jövőre. Grazie. Ehm, Köszönöm szépen. Állásfoglalási indítványt kaptunk a vita lezárásaképpen. A vitát most lezárjuk, és holnap lesz szavazás délben. Most pedig néhány perc szünetet tartunk, mielőtt rátérünk a tanácssal folytatandó kiemelt vitára.